cominciare. Kedves kollégák, kezdjük ismét a ülést, illetve hát folytassuk a délutáni ülést. 9-es napirendi pont az ember felha- emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálata és a 2001 per 20 per EK irányelv hatályon kívül hely- helyezése. 5 percre megadom a szót a vélemény előadójának, Michel Rivázinak, tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, egy nagyon fontos témáról fogunk most eszmét cserélni. A klinikai vizsgálatok szabályozásáról van szó. 2001-ben született egy irányelv, ami egy mérföldkövet jelentett a klinikai vizsgálatok szabályozásáról uniós és nemzetközi szinten. A bizottságtól azt úgy értesültünk, hogy a klinikai vizsgálatok száma csökkent Európában, és ennek egyik fő oka az abban rejlik, hogy a határidőket nem harmonizálták. Tehát alaposan megvizsgáltuk ezt a rendeletet, és három fontos dolgot emeltünk ki. Először is az adatokhoz való hozzáférés és az adatok átláthatósága. Egy pillanatig szeretnék ezen elidőzni. Az információhoz való hozzáférés, a klinikai jelentésekhez való hozzáférés, amit névtelenül bocsátanak rendelkezésre, amikor gyógyszerezést engedélyeznek, vagy tanulmányokat folytatnak a betegek szintjén kórházakban, akkor nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférhessen az adatokhoz, hogy ne kelljen még egyszer ugyanazokat a vizsgálatokat megismételni. És egészen friss információval szeretnék szolgálni, amit a az egészségügyi ügynökségtől kaptam, annak igazgatójától. Az Ümira nevezetű gyógyszerrel kapcsolatosan folytak klinikai vizsgálatok, és megkapta a gyógyszer a forgalomba helyezési engedélyezést. Ugyanakkor az Abati laboratórium azt kérte, hogy az EBIT eh, honlapján töröljék a klinikai vizsgálatot a szellemi tulajdonjog és a titoktartás alapján. Viszont én eh, arra kérek mindenkit, hogy az EMI igazgatójának eh, küldjünk egy eh, levelet, amiben ezt a lépést visszavonatjuk. Az iparnak ugyanis tudnia kell, hogy ez az információ rendelkezésre áll, annak ellenére, hogy a gyógyszer forgalomba került, és itt a szellemi tulajdon jogra lehet hivatkozni. Ezen kívül van egy rendelet, a 1049-es rendelet, ami a az információhoz való hozzáférés szabályozza a parlamenti tanács és bizottsági anyagokhoz. Tehát ezen rendelet alapján kell biztosítani a hozzáférést. A dokumentációkhoz, információhoz való hozzájutás, nyilvánvalóan itt névtelen adatokról van szó, ez nagyon fontos. Egy másik nagyon fontos része a rendeletnek az etikai bizottságok ügye. A bizottság javaslata gyakorlatilag megszünteti ezeket a bizottságokat, mi azonban azt szeretnénk, hogyha a nemzeti hatóságok engedélyezése előtt, tehát mielőtt a hatóságok engedélyezik a klinikai vizsgálatokat, ilyen etikai bizottságok létrejöhessenek, ugyanis ezek biztosíthatják a betegek tájékoztatását és hasonló jellegű dolgokat. Úgyhogy ez mindenféleképpen alapvető fontosságú. Az innováció az átláthatóságnak köszönhetően mindig is hozzáadott értéket kell, hogy képviseljen. Az etikai bizottságokat harmonizálni kell. Franciaországban 40 ilyen bizottság működ, 400 ilyen bizottság működik, Olaszországban 200. Tehát a módosítás kapcsán egyfajta roadmap-et kéne készíteni az etikai bizottságok harmonizálása terén. Végezetül pedig a definíciókkal kapcsolatosan megegyezném, hogy a 2001-es irányelv kiváló definíciókat tartalmaz, az új rendeletben is arra kéne törekedni, hogy konkrét definíciók szerepeljenek. Vannak olyan klinikai vizsgálatok, ahol egy-egy gyógyszert kísérleteznek ki. Más vizsgálatok esetén nincs szükség biztosításra, hogyha egy gyógyszeres kezelést kap egy beteg. Például a mediátor volt egy ilyen eset. Ez egy súlycsökkentő készítmény volt. Voltak olyan esetek, ahol a vizsgálat során, az első vizsgálat során nem tártak fel mellékhatást, jó lehet később ilyenek jelentkeztek. De Köszönöm szépen, Castillos, Del Castillos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégám Francia Rostett eh, nevében szólalok fel, ő a néppárt árnyék jelentéstevője. Azzal kezdeném, hogy eh, a versenyképességet kell erősíteni, különösen támogatom a bizottság azon törekvését, hogy a klinikai vizsgálatok szabályozását eh, továbbfejlesz-e. Mindenféleképpen csökkenteni kell az administratív terhelést. Vannak ugyan is olyan eh, klinikai vizsgálatok, ahol eh, az esetleges eredmények nem állnak arányban a terhekkel. Másfelől, mint hogy az etikai bizottságok egyetemen részt vesznek az engedélyezési eljárásban, Nos, a vélemény olyan rendelkezéseket vezet be, amelyek az információhoz való hozzáférést eh, segítenék elő, eh, de sokkal messzebb megy, mint amit eh, valószínűleg el fog fogadni a tudományos közösség. Hasznos, hogy legyen minél több információ álljon rendelkezésre, ami a különböző vonatkozásokat illeti adatvédelmi szempontból eh, a személyes adatokat nyilvánvalóan védeni kell, annak érdekében, hogy eh, semmiféle eh, stigmatizálása ne kerülhessen sor, ha valaki részt vesz egy ilyen vizsgálatban magánszemélyként, akkor ez ne jelentse az ő megbélyegzését. A klinikai vizsgálatok eredményeit mindenképpen közzé kell tenni, méghozzá időben. Ennek biztosítani kell azt, hogy a betegeket, a közvéleményt támogassák, a kutatókat ugyanígy tájékoztatás tájékoztassák, anélkül, hogy az európai orvosi kutatás versenyképességét csökkenteni. Fontos tehát a tisztességtelen verseny elkerülése az etikai bizottságok szerepe nagyon fontos az etikai vonatkozásokból, azonban e, e, a bizottsági javaslatban ez nem kap eléggé világos megfogalmazást. Minden esetre e tekintetben a szubszidiaritást kell követnünk, megfelelő egyensúlyt kell találnunk a között, hogy mit lehet és mit nem lehet e, említeni a szövegekben. Én nem ö, ellenzem az etikai E, bizottságok közötti együttműködés, de a szöveg jellegét nem lenne szabad megváltoztatnunk. E, vannak olyan beleségek, amelyeket még nem értünk előképpen, ezeknek a betegségeknek a megismerése nyilván könnyebb lehet, hogyha a vizsgálatok eredményeit kiértékeljük. A tagállamoknak ezért jó, hogyha értesülnek egymás eredményeiről. Ritka betegségek esetén ugye elsősorban az a nehézség, hogy kevés beteg van az adott betegség esetében, akik be lehetne vonni a klinikai vizsgálatba. Még egyszer Hanszor nevében köszönöm a figyelmet. Grazie la parola, Köszönöm szépen, Correa de Campos kollégája szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Rivázi kollégának a véleményért, a vélemény kidolgozásáért. Nos, szakmai életem alatt, és ugye el kell mondanom azt, hogy, soka, hogy voltam a spanyol egészségügyi miniszter, államtitkár, illetve dolgoztam oktatóként is ezen a területen. El kell mondjam azt, hogy hát az lenne a lényeg, hogy a életképes, hasznosítható jogszabályunk legyen. Azt kell elérni, hogy az Európai Unióban a klinikai vizsgálatok megfelelően folyjanak. Szerintem jelenlegi formában a klinikai vizsgálatok valószínűleg ö, ö, káros hatással lesznek a gyógyszeriparra, és ugye ezzel kapcsolatban nyilván még kialakulnak viták a szabadalmakkal kapcsolatban is. Jó lenne, hogyha bürokratikus akadályokat csökkentenénk, illetve hogyha a határidőket sikerülne csökkenteni, rövidíteni jó lenne, hogyha a különböző illetékes hatóságok, a klinikák, gyógyszergyártók között megpróbálnánk harmonizálni a különböző folyamatokat, csökkenteni a kockázatokat. A potenciális páciensek felé. Ez mind szép dolog, de azt gondolom, hogy ennek a javaslatnak még mindig több a hátránya, mint, a, mint az előnye az etikai bizottságokkal, európai, az etikai bizottságokkal mindenképpen számolni kell, ezek a páciensek jólétét garantálják, illetve komolyan kell venni a súlyos mellékhatásokat is. Mindannyian tudjuk, hogy sokszor a negatív eredményeket a gyógyszergyártók eltusulják, és megpróbálják csupán a pozitívabb eredményeket kihangsúlyozni. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan meghatározás van a Rivázi jelentésben, amely nem elég, amely nem elég pontos, erre sokkal jobban oda kéne figyelni. Egyébként pedig azt hiszem, hogy eléggé megterhelő határidőket szabunk meg, és hogyha nem tudják ezt teljesíteni az érintett felek, akkor nagyon megnehezítjük a sorsukat. Úgy vélem, hogy a tudományos élemzésnek nem sok köze van a, az administratív határidőkhöz, de sokszor a nemzeti ügynökségek egy kicsit kényszerezetten járnak el. Úgy vélem, hogy ezzel kapcsolatban az engedélyezési eljárást kéne felülvizsgálni. A klinikai vizsgálatok végrehajtóinak pedig meg kell nézni, hogy milyen a kapcsolatuk az úgynevezett reporting member states -el. Előfordul az is, hogy a gyógyszergyártók kiválasztják azt a tagállamot, ahol a legjobb eredményre számíthatnak, és oda mennek a klinikai vizsgálattal. Aztán a hatnapos határidő szerintem nevetséges, túlságosan rövid időszak ez véleményem szerint a megfelelő hozzáértéssel kell eljárni. Azt kell elérnünk, hogy Európa versenyképesebb legyen a klinikai vizsgálatok és a klinikai kutatás területén. Ennek a javaslatnak azon, ezzel a javaslattal azonban ezt nem lehet elérni, illetve nem szabad ezt úgy elérnünk, hogy ezzel káros, hogy ez káros hatással legyen az európai polgára. Johansson kolléga következik, köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány általános megjegyzést szeretnék tenni. Azzal kezdeném, hogy üdvözöljük a bizottság javaslatát, az egyszerűsítést. Ezzel ugyanis egy összehangoltabb, harmonizáltabb jogszabály születik a klinikai vizsgálatok területén Európában. A vita eredményeként egy olyan helyzet alakulhat ki, amelyben Európa egy nagyon fontos térsége lesz a gyógyszerkutatásoknak, kísérleteknek, és ezzel javulhat a betegellátás, az egészségügy színvonala. Ebben nagyon fontos szempontot képvisel, hogy hogyan lehet megfelelő együttműködést kialakítani a kutatók és az egészségügyi rendszerek között, független attól, hogy magán vagy állami tulajdonban vannak-e. Tehát erre kellene törekednünk. A bizottság azt javasolja, hogy koordináljuk az igazgatási szempontokat az egyes tagállamok között, az etikai szempontokat pedig hagyjuk nemzeti hatáskörben. figyelembe kell venni a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jelentésekhez való hozzáférést. Egyetértek az előadóval abban, hogy a kutatási jelentésekben foglalt információk nyilvánosan is hozzáférhetők legyenek. De legalább ennyire fontos a megfelelő időzítés, tehát megfelelő időnek kell eltelni a között, hogy nyilvánosan rendelkezésre állnak az információk. Ezt egyrészt a verseny szempontjából kell megvizsgálni, másrészt pedig az érintett állampolgárok magán adatokhoz való védelme között. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a munkáját. Már sok minden elhangzott. Én négy pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is az összehasonlító klinikai vizsgálatokat említeném, másodszorban az információhoz való hozzáférést az állampolgárok számára. Itt bizonyos agályok merültek fel a biztonsági szempontok regisztrálásával kapcsolatosan, Végezetül pedig még egy szempontot szeretnék megemlíteni, ami nem hangzott el, habár szerintem nagyon fontos. Itt olyan klinikai vizsgálatokra gondolok, amelyeket elsősorban fejlődő országokban, vagy egyéb harmadik országokban folytatnak. Etikai kérdéseket, problémákat vetnek fel az ilyen vizsgálatok, az adatvédelem, az információhoz való hozzájutás kapcsán az Európai Unió számos klinikai vizsgálatot folytat harmadik fejlődő országokban, és ezek kapcsán épp úgy tiszteletben kell tartani az etikai követelményeket, és ez nem minden esetben valósul meg a szegényebb országokban, tehát erre is szeretném felhívni a figyelmüket. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm, a bizottságnak adom meg a szót. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani először is a jelentéstevőnek a módosításokért. Néhány, némi háttérinformáció a jelenlegi jogszabály, terveze, jogszabály úgy alkották meg, hogy a nagy gyógyszercégeknek segít, seg, gyógyszercégeket segítsék a klinikai vizsgálatok végzésében, stabil környezetet, környezetben dolgozhassanak. Ugyanakkor azóta nagyon sok a független kísérletet végző, illetve független klinikai vizsgálatot végző, és alapvetően azok, akikre a jelentéstevő utal általában a nem üzleti eh, klinikai vizsgálatok, ezt valószínűleg az összes eh, például eh, rákkal kapcsolatos klinikai vizsgálatot végző el tudja mondani a választókörzetben. A kérdés az, hogy hogyan történik a vizsgálat, ugye minden tagállami szinten történik, szeretnénk, hogyha a szubszidiaritás érvényesülne, nem szeretnénk itt beavatkozni akkor, hogyha tudjuk, biztosítjuk, hogy vannak etikai bizottságok a klinikai vizsgálatok során. Számos probléma fölmerült. Először is az alacsony beavatkozási szintű klinikai vizsgálatok ezt a kategóriát azért jelenítettük meg, mert a nemzetközi gyakorlatban ez benne van, nem azért, mert új gyógyszerek kialakításánál jelenik meg az ipar, nem. Itt arról van szó, hogy a hematológiában és az onkológiában finom hangolják a, a kezelést. Tehát olyan gyógyszerek esetében, ahol, amelyek már engedélyezve vannak. Említette a jelentéstevő az, hogy nincs meg a megfelelően specifikus tagállami jogszabály. Nos, hát a felelősségvállalás ugyanúgy történik, mint máskor. Ezek klinikai vizsgálatok ugyan, de olyan gyógyszereket próbálnak ki, amelyek már engedélyezettek. Nézzük az etikai, biz- etikai bizottságokat. Talán tudják, hogy különböző tagállamokban máshogy működik ez véleményünk szerint nem lehet ezt a dolgot harmonizálni, nem is lenne jó. Talán fontosabb lenne az, hogy azt nézzük meg, hogy a tagállamokon eh, mit kell, tagállami, tagállamokban mit kell tagállami szinten, és mit regionális, helyi, vagy, vagy eh, eh, federális szinten kezelni. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek etikai bizottságok, ugye sok ellenvéleményt hallottunk a sajtóban. Nagy a sajtóvízhangja ennek, nyitott vagyunk bármilyen megoldásra, hogy mindent végighallgatunk. Nagyon sok javaslat hangzott el az Envi-ben is, az illetékes bizottság a tanácsban is úgy tanácsban is valószínűleg ezt hosszasan fogják, fogják majd tárgyalni. Mi a helyzet a klinikai vizsgálatok folyamatával? Ez nem tagállami szinten történik majd, hanem, hanem harmonizált szinten. Ugyanakkor a végső döntés tagállami döntés. Tehát az, hogy engedélyeznék a gyógyszert, avagy nem, ez tagállami döntés, nincs erről európai szintű döntés. Tehát bármilyen olyan döntéseimben az etikai bizottságot is meghallgatják, tagállami szintű. Aztán az átláthatóság kérdése a klinikai vizsgálatok esetében az EMA vagy a szabályozó ügynökségek üzleti alapon bírálják el, hogy mit fognak közéteni, és ami pedig általánosságban illeti ezt a kérdést, tehát a klinikai vizsgálatok adatai, attól függetlenül, hogy ez tudományos, nem tudományos, létező gyógyszerekre vonatkozó, vagy új gyógyszerekre vonatkozó adatok. A bizottság támogatja az EMA-t, hogy nyilvánossá tegye ezeket az adatokat, amikor megszületik a, az engedély. Hallottuk a a Homa ügyed. ez, ez igazából a gyógyszerek engedélyezéséhez kapcsolódik. A bizottság tehát Rázi professzort és az ügynökséget támogatja ebben a kérdésben. A kutatási adatok átláthatóságáról beszélünk itt, tehát nagy általánosságban. egy klinikai vizsgálat lezárta után bizonyos időszakkal ezeket tárnyilvánosságra kell hozni. A bizottság komolyan fontolóra veszi Rivázi asszony és eh, mások javaslatai, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a jogszabályok nem csak a nagy gyógyszercégekre, hanem a kis kutatási projektekre is vonatkoznak majd. a nagy gyógyszercégek már most is kötelezettek arra, hogy az összes adatot tegyék nyilván, hozzák nyilvánosságra, még a nyers adatokat is, és azt próbáljuk elérni, hogy nagyon kevés kivétellel, amelyik az üzleti szempontból kényes információt jelentik, az összes adatot nyilvánosságra hozzuk. az is kérdés, hogy pontosan milyen formában kell jóvá hagyatni a klinikai vizsgálatokra vonatkozó kérelmet. Kérem, hogy a nem kereskedelmi érdekeltségű tudósok, vagy kutatások, vagy kutatók hogyan végzik a kutásokat, hogyha valakinek nincsen olyan célja, hogy a szobaforgó gyógyszert forgalomba hozza, akkor nagyon könnyen megszerezhető ez az engedély. Hagy mondjak meg még annyit, hogy a, vitatá, a viták jelenlegi állása és a parlament lelkes hozzáállása arra enged következtetni, hogy már ebben a parlamenti ciklusban ezt el tudjuk fogadni. Ez az irányelv a nem kereskedelmi célú klinikai vizsgálatokkal foglalkozik mindenképpen, tehát megoldandó probléma. Köszönöm szépen. Livázi asszony. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégámnak, az árnyék jelentéstevőknek ezért a véleményért. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy meg kell védenünk a betegeket, és egyetértünk az etikai bizottságok fontosságában. Ebben talán a bizottság álláspontjával is egyetértetünk, akikkel ha az egyeztetésünk alatt során, ugye az információkhoz való hozzáférés ott az egyik fontos téma. Ugye két helyen lehet hozzáférni, egyrészt az Európai Ügynökség, a másik az Európai Bizottság maga. Úgy gondolom, hogy ezt harmonizálni kellene, az EMA nyilvánvalóan kompetensebb a piaci engedélyezés szempontjából, a bizottság pedig a kutatási engedélyezésben lenne kompetensebb, arra, arra kellene hónap beszélnünk, hogy ezt lehetne harmonizálni valahogy. Ugye hónap 1.30-tól lesz ez a beszélgetés. Köszönöm szépen. Február 26-án délben van a módosítások határ idejének benyú, ö, módosítások benyújtásának határideje. Következő napi rendi pontunk 70-es cikk 40. 4. bekezdés azaz visszajelzés a folyamatban lévő háromoldalú egyeztetésekről. Meghallgatjuk tehát, hogy mi is folyik jelenleg a háromoldalú tárgyalásokon. Már elég kevesen vagyunk itt, de beletúrnak, azt hiszem, meg tudom adni a szót. Ugye itt van beletúr. Tessék. Sulla situazione. Tehát, kérem, hogy számoljon be arról, hogy mi a helyzet a oldalú egyeztetésekkel kapcsolatban. Köszönöm, Köszönöm, elnök asszony. Ha a kevidebb leszek, hiszen négy órakor szavazunk. Röviden áttekinteném, hogy hogy állnak az ügyek. A trilógus felé menendő, ugye erre holnap délelőtt kerül sor azt hiszem jelentős mértékben sikerült előre mozdulnunk, de még nem értük el a célt. Optimisták lehetünk a hónapi ülés eredményével kapcsolatban, e, de ez nem jelenti azt, hogy végleges kompromisszumos megoldás lehetne földetlenül. hadd beszéljek először ennek a, az e, irányelv javaslatnak a lényegéről ugye ez az illetékes hatóság abszolút függetlenségét fogalmazza meg. Az offshore platformokon dolgozó munkások biztonságától kezdve az ilyen műveletek környezetvédelmi hatásán keresztül. Ugye egy sor más ügyig a parlament szeretne egyfajta kínai falat építeni a környezetvédelmi és a munkavédelmi ügyekben felelős hatóságok közé egyfelől, másrészt pedig a nemzeti eh, tagállamok eh, azon szervezetei közé, amelyek eh, az ilyen offshore műveletek jövedelmeivel foglalkoznak. Ennek elvi van. Úgy gondolom, hogy ez jó kompromisszum lehet a tanács és a parlament között az új direktívának kulcsfontosságú eleme ez. Egy másik ugyancsak kulcsfontosságú elem az a felelősségvállalás kérdése. Ki tartozik felelőssége? Mi a helyzet a környezetvédelemmel, a gazdasági felelősségvállalással, az offshore műveletek kapcsán? Úgy gondolom, hogy a parlament sikeresen elérte a célját, hiszen felvetettük, hogy természetesen figyelembe kell venni a gazdasági felelősség kérdését is. Azok a piaci szereplők, akik eh, offshore műveleteket eh, folytatnak, fontos, hogy képesek legyenek műszakilag és együtt a pénzügyileg is arra, hogy az összes lehetséges környezetvédelmi és gazdasági eh, kárt kezeljék. Azokat a károkról beszélünk, amelyeket ezek a műveletek ugye tevékenységek okozhatnak potenciálisan. Egy újabb elem, amely ismét csak nagyon fontos a parlamentnek, az a közrészvétele, az offshore műveletek minden szakaszában, a feltárástól kezdve a kiaknázáson keresztül tájékoztatnunk kell a közösséget. Úgy gondolom, hogy eh, holnap, is megalapod, holnap ebben is megalapodhatunk, nagyon közel állunk a megalapodáshoz legalábbis, és reméljük, hogy a közvélemény bevonását az új direktíva is magába öleli majd. Még itt sem értünk el százszerzelékig mindent, de azt hiszem, hogy jó irányba mozdultak el a dolgok az utóbbi időben. És talán az utolsó előtti pont, Szártori asszony, az a globális dimenziót illeti ugyancsak a parlament fölvetése volt, hogy az EU-s cégek globális magatartása vagy tevékenysége igen fontos. Ugye ez az irányelv, ez az EU szervezetének az EU-n belüli tevékenységre vonatkozik, azonban az EU vizeken tevékenykedő egyéb cégeknek is, hát az EU vizeken tevékenykedő cégeknek jelentést kell adnia az egyéb vizeken bekövetkező balesetek kapcsolatban is az EU intézményei felé. Tehát eh, az EU-ban bejegyzett cégek, eh, amelyek az EU-n kívül is folytatnak eh, offshore tevékenységeket, kötelesek lesznek majd beszámolni az EU vizeken kívüli balesetekről is, az EU-s intézmények felé, annak érdekében, hogy a, az esetleges tanulságokat lebonhassuk. A direktíva globális jellegének második eleme az a baleset megelőzési politika, illetve az elvonalkozó dokumentum. Ugyanis a baleset megelőzést az EU-ban bejegyzett cégeknek nem csak az EU-n belül kell alkalmazni, hanem az EU-n kívül is. Gondolom, hogy ez nagyon fontos. A megelőző elemnek eh, jelen kell lennie minden műveletben, független attól, hogy földrajzilag ezek hol valósulnak meg, amennyiben maga a cég Európai Uniós bejegyzésű. Több javaslat és módosító született eh, a moratóriumtól kezdve a betításon keresztül a sarkok, sarkokon folytat tevékenységek korlátozásáig. Természetesen nem lehet betiltani az offshore tevékenységeket az Hiszen az északi sarkról nincsenek Európai Uniós vizek, ugye? Minden esetre azok az EU-s cégek, amelyek e, ott e, próbálnának meg e, offshore tevékenységet folytatni. Feltétlenül rendelkezni kell azokkal a technológiákkal, amelyeken megelőzhetik az esetleges problémákat. Ilyen az egyik, ugye az olaj kiömléssel kapcsolatos ö, intézkedések és hatékony fellépés eszközei. Ez rendkívül fontos. A másik ugyanilyen kérdés az az időjárási problémákkal kapcsolatos kockázatok kiszűrése. Ez ugye az északi tenger problémásabb területein épp úgy igaz, mint a földközi tengeren. Hiszen ilyen körmények között az offshore műveletek felfüggesztésére is sor kerülhet, annak érdekében, hogy a problémákat elkerüljük. Tulajdonképpen itt tartunk most, elnök asszony. Továbbra is az összes érintettel kapcsolatban vagyunk, és az ön elnöksége alatt holnap délelőtt egy nagyon hatékony trilógus ülése kerülhet majd sor. Köszönöm szépen Beletúrnak. úrnak. Hét és fél percig tartott az igen szenvedélyes előadása. Kérem a következő hozzászólót, hogy kicsit rövidebben szóljon hozzá Marinescu úr a következő. Bízom benne, hogy sikerül rövidebben beszélni. So I started... Az ír elnökség alatt teljesen másképp kezdtem meg a tárgyalásokat az előző soros elnökséghez képest. Két ülést tartottunk, a teljes szöveget áttekintettük, és két dologban nem sikerült dönteni még. Az egyik, gondolom mindenki sejti, a, megval- a végrehajtáson és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése, a másik pedig a parlament javaslata a hatályt illetően. Ez utóbbival kapcsolatosan a tanács fog majd nyilatkozni a program számára rendelkezésre álló forrásokról. Tehát a következő ülésen, technikai vagy munkaülésen várhatóan lezárjuk a tárgyalásokat és javasolatot teszünk majd a háromoldalú egyeztetésre. Köszönöm szépen. Grazie, kolléga Marinescu. Köszönöm szépen Marinescu kollégának, hogy ilyen rövid volt. Van-e még időnk? Rére Madurella asszony következik avagy jó asszony, de csak egy triológusra került sor, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben a kevés időben e- sikerül nekik elmondani, mi történt a horizonnal. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden, kedves kollégák. Nos, a 20 as horizont tekintetében fontos megjegyeznünk, hogy a trialógus folyik, de vannak aggályos ügyek. A jelenlegi, bizottság, a jelenlegi tanácsi javaslat az új pénzügyi, e, éves pénzügyi keretre e, jelentős mértékben kihat arra, hogy mi is fog történni. hetente folynak a technikai szintű egyeztetések és ezeken tárgyaljuk a különböző cikkeket. Elvben meg is tudunk ellen, elállapodni hamarosan. A parlament megpróbál lehető legjobban ragaszkodni az álláspontjaihoz, olyan témákban, amelyeket kulcsfontosságúnak tartunk, ilyen például a diszkrimináció tilalma. Ezek, ezeket az ügyeket természetesen politikai szinten is tárgyaltuk, és ahogy az elnök asszony is mondta, két trialógus valósult meg ezen a szinten az első, egy közelítési mm, megközelítésből. A parlament két fontos ügyet tűzött az zászlajára, a Azonban egyelőre nem jutottunk el semmiféle megalapodásig. Próbáljuk állni a sarat a költségvetési céljaink tekintetében. Ami a költségvetési ügyeket illeti, vannak aggádaink, ahogy említettem. Elfogadhatatlan a tanácsnak a javaslata nagyon nagy a távolság eh, a eh, retorika között, ami ugye a befektetést támogatná elvben, másrészt a költségvetési keretek között, amely éppenséggel a 2020-as eh, költségvetés csökkenti. Éppenséggel ellentétes irányba hat a 80 milliós, 80 milliárdos csökkentés nagyon negatív jelzés jelent az európai hitelképességünk, hitelességünk szempontjából. Bármilyen megállapodásra jutunk is, nyilvánvalóan az akkor lesz értelmes, hogyha megfelelő költségvetésünk van. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben a szakbizottságban elköteleztük magunkat amellett, hogy egy ambiciózus költségvetésünk legyen, és ezt meg is kell védenünk. Ennél többet most nem is szeretnék mondani elnök asszony, a trilógus folyik, és folyamatosan biztos támogat, tájékoztatni fogjuk majd a szakbizottságot. Carvalho, prego. Köszönöm szépen, Kárvájó asszony következik. Um, Köszönöm szépen. Hogy mondjak, köszönetet a bizottságnak, a tanácsnak, a jelentés, jelentéstevőknek a jó együttműködését. Különösen örömmel fogadtam az ír elnökség nyitottságát a 2020-as horizont kapcsán folytatott munkánkban. Úgy gondolom, ahogy az előző felszóló is mondta, az első trilógus egyfajta indító párbeszéd volt, majd a konkrét munka során meghatároztuk, hogy melyek azok a mérési pontok, amelyek egyelőre még mindig nyitottak ahol eltérések vannak az álláspontjaink között. Úgy gondolom, hogy eh, a strukturális alapokkal való szinergia rendkívül fontos, nagyon fontos az információ csere és az, hogy a bizottság eh, kivegye részét a kutatási prioritások meghatározásából annak érdekében, hogy a tárgyalások előre haladjanak, a parlament háttérdokumentumokat szerkesztett, mindezekben az ügyekben, és ezeket az ír elnökségnek el is juttattuk, kifejtve bennük az Európai, bennük az Európai Parlament álláspontját ezen ügyekben. Végső soron szeretném én is hangsúlyozni, előző kollégám felszólásában elhangzottakat. Az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó végső döntése problémás, minden esetre nagyon nagy figyelemmel fogjuk követni a tárgyalásokat a tanács és a parlament között és reméljük, hogy magasabb költségvetésünk lehet, hogy erősebb programot állíthassunk össze, hiszen erre Európának szüksége van a, növekedés és a foglalkoztatás miatt. Köszönöm szépen, Eller kolléga. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. fontos dologról van szó, és szeretném azt elmondani, hogy az összes frakció megegyezett itt a parlamentben abban, hogy az egy a fejezetben a kutatást érintő költségvetési csökkentés milyen súlyos hatással jár. A 2020-as célkütőzés gyakorlatilag kifigurázza a tanács azzal, hogy csökkenti az erre vonatkozó költségvetést, erre vonatkozó fejezetet. Ezzel kapcsolatban volt már eszmecsere a Ami pedig a bürokratikus terhek kérdését illeti, ez mind a három intézményt foglalkoztatja. Külön eltérő vélemények vannak arról, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Szerintem oda kéne figyelni az érintett felek véleményére is. kutatókat, beruházókat és képviselők, akik szeretnék azt elérni, hogy, hogy ugyanolyan lehetőséget kapjanak, mint eddig. Komoly tárgyalásokra van szükség. Úgy vélem, hogy amit a parlament, amit a parlament elengedhetetnek ítél meg a tárgyalások során, az az összes érintett fél által elfogadott. Tehát az európai ipar támogatja a parlamentet, az egyetemek, a KKV-k, és a különböző kutatási szervezetek. Azt hiszem, tehát az érintett felek képviselője elég jó helyzetben van. Köszönöm. Elnök, három perc múlva kezdjük a szavazást. még van itt egy kolléga, aki beszámolna, de nem tudom, hajlandó elhalasztani ezt a dolgot esetleg jövő a következő ülésünkre, és akkor több ideje lenne. Jó, jó, köszönöm. Bene, allora possiamo cominciare. Talán kezdjük a szavazást. Itt van a szakbizottságban egy stáb is, ezt gondolom mindenki észrevette. E facciamo un primo voto di sperimentazione próbáljuk ki a szavazást, nézzük, hogy funkcion, működik-e a rendszer, mindenkinek megvan-e a szavazókártya, tehát kérem mindenki próbáljon valamilyen módon szavazni. Testing what? Bene, noi abbiamo 41 schede inserite. 41 42-en szavaztak, 43-an szavaztak. 30, legalábbis 43-an helyezték be a gépbe a szavazókártyát, de csak 37-en szavaztak. Chichester jelentés következik. Tessék, kolléga. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy megadta a szót. A türelmüket kérném egy másodpercig. Nagy örömmel számolok be arról, hogy megállapodtunk a tanácsal a tartalom tekintetében, hogy milyen mandátumot is adjunk Zaniszának, és szeretném a árnyékedéstevőknek megköszönni, hogy ebben a folyamatban együtt működtek velünk. Egyúttal köszönet személyzetünknek is, Peternek és másoknak nagyon sok munkát végeztek. Jó néhány elnökséget dolgoztunk ahhoz, hogy ide elérkezzünk, négy-öt olyan elnökség volt, amely elég keményen tárgyalt, az ír elnökség alatt végre sikerült eredményre jutnunk. Köszönet ezért nekik. Nagyon bonyolult szavazás lesz ez ma délután, de remélem, hogy boldogulnak vele a kollégák. Köszönöm szépen, Csicseszter úr! Akkor most tényleg térjünk rá a szavazásra. A kompromisszumos szövegről szavazunk mellette, ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Van még két elektronikus szavazásunk, végső szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 47 szavazattal, támogató szavazattal, egy ellenszavazattal és, és tartózkodás nélkül megszavaztuk ezt, köszönöm. Most pedig a jogalkotási jogszabályjavaslatról szavazzunk, megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazás, igen, géppel szavazunk. Bezárom a szavazást. 40 Nyolcan szavaztak mellette, két ellenszavazat nem volt tartózkodás. Elfogadtuk tehát. Következik Sean Kelly jelentése. Elég hosszos a dolog, úgyhogy csak türelmesen. 304-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene, tartózkodó, ellenőrizzük, mert kicsit megváltoztak a viszonyok. Tehát a 305-ösről szavazunk. Un verde, tro, un verde di troppo. Egy zöld képviselővel több szavazott a keleténél. Oké, okay, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 26-25 arányban megszavaztuk, elfogadtuk. 306-os mellette ellene tart, tartózkodok. Ezt is ellenőrizzük a 306-osról. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 25-26 megfordult az arány. Komna. Eh, Excuse-moi, excuse, deve parlare. Per... Elnézést, elnézést. Ha mondandója van, akkor mondja. A mikrofonba. Mais nos deux votes ne sont pas pris en compte. Je ne sais pas ce qui se passe. On a appuyé, ça marche pas. Elnézést. Nem tudom, hogy mi történt, de mind a ketten eh, mellette szavaztunk, csak nem regisztrálták. Uh. Támogatta? Mind a ketten. Tehát szavazott, de nem jött át. Jó, akkor ellenőrizzük, akkor megismételjük a szavazást. Az az elnökség beleegyezik abba, hogy megismételjük a szavazást, tehát megnyitom a szavazást. Voto chiuso. 30 favore. Most már 30 igen szavazat van, 28 ellen szavazat. Elfogadtuk tehát. 307-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 310-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 21-es, 311-es, 312-es, 313-as. Együtt szavazunk ezek a mellette, ellene mellettük ki van. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 314 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 315 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 316 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 317 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 318 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 319 320 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 320-est ellenőrizzük? Mennyit a szavazást, tessék. Pepe peu plus, Ok. Ok. Votazione chiusa. 21 a favor. 21-en szavaztak mellette, 36-an ellene. Elutasítottuk. 3-21 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 3-22 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Három. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük ezt a kompromisszum. Most módosított 31-es kompromisszumról szavazunk. Chiusa. Lezárom a szavazást. 33 a szavaztak mellette, 24 ellen szavazott. E. Elfogadtuk. 323-as. Paul, 323 in azione. Allora, Qui eh... azt mondják itt nekem, hogy a 323-ról is szavazni kell, miután egy kiegészítés, tehát szavazzunk erről is. 323 mellette ellene tartózkodók elutasítottunk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 329-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 332 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Együtt szavazzunk a 334-ről, a 335-ről és a 336-ról mellette. Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. Nem. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. <coughs> Approvato. Elfogadtuk, 38-an voltak mellette, 20 ellene. 337 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 37 igen szavazott, 21 ellen szavazott. Elfogadtuk. 342. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 340, még nem. Ezt, ezt is ellenőrizik? Jó. 342-est ellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 15-en voltak mellette, 44-en ellene. Hát ezt elutasítottuk. 343-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 341-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 345-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 346-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 347-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 350 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 354-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Együtt szavazunk. Uh, what happened with amendment 353? Elnézést, elveszettem a fonalat. Mi történt a 353-as? Sorry, no. just moving a bit too fast. 353 non si vota. Arról nem kellett szavazni. 353-ról nem kellett szavazni. 354-ről szavaztunk, ezt elutasítottuk. Most pedig jön a következő oldal. 20, 28-as és 356-os egyszerű. Mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Hibáztam elnézést, ellenőrizzük a 28-as és 356-ost. Chiusa. Lezárom a szavazást. 7 favore, 36 szav- szavaztak, mellette 21-en ellene. Provato, mento 350. 357-es mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 360 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 361 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 362 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 38-as kompromisszumot, tessék. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak igen, el 23-an nemmel elfogadtuk. 364-es. 364-es. 364 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 365 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 366 mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk. 367 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 368 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 40-es kompromisszum mi a baj? Check sul 39. Jó, 39-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 35-en szavaztak mellette, 24-en ellene. 25 contrari. <laughs> Va bene. Jó, akkor önnel együtt 25-en voltak ellene. Én mindig elfogadom a kérést, hogy ellenőrizik még akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy nem így, hogy jól mondtam, de azért kérem szépen, figyeljenek oda. 40-es kompromisszum mellette? Ellenem. Tartózkodok. Elfogadtuk. 373 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 375-ös mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Magyarát. Votazione chiusa. 40 favore. 40 szavaztak mellette, 20 ellen elfogadt. 378 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 379 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 382 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 383 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 384 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 385-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 386-os mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Együtt szavazunk a 387-ről, 388-ról mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Ancora un peu Pepe Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 20 ellene elfogadva. Akkor a 33-as, 389, 390-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 391 mellette, ellene, tartózkodás elfog, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 394-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán 395-36 együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 396-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 43-ast. Egy szocialistával több szavazat van, ez megoldódott, lezárom a szavazást. 40 mellette, 19 ellene elfogadtuk. 400-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 402-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 403-as mellette, ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk. 404 mellette elnézést, 404-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 405-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együtt a 40-es és a 406-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 408 es mellette ez okafogyottá vált, nem? 408-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 44-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 412-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 415-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 418-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 419 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 424-es módosító mellett, 424 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Együtt a 45-ös és a 425-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 426-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 427-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 434-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 435-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 436 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 438-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 437-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 440-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 441-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együtt a 46-os és a 442-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 444-es mellett ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát a 444-est. Lezárom a szavazást. Elnézést, mondja az elnök. Ezt elvetettük. 443-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 445-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 451-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 454-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 455-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-5-6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 458-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 463-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 464-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 465-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 468-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 469-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 472-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 473-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 474-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 475-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 476-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 477-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 478-as mellette ellene tartózkodás elfogadva akkor együtt a 479-es és a 480-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 483-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 486-os mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-48 arányban úgy látom, hogy nem igazán világos 489-es mellett ellene elvetettük. 488-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 489-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most együtt a 60-as és a 490-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 497-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 499 mellette ellene Nem, a 498-as okafogyottá vált, ezért léptünk át a 499-esre, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 500-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk együtt az 501-es és az 502-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 56-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es kompromisszum, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5, 8, 508-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az 508-ast ellenőrizzük, akkor legyen így. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 43-an ellene, elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 509-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 510-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 511-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 5.15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 5.18-as mellette elnézést, egy pillanat. Vicces. Bene, allora ci fermiamo un attimo, dobbiamo votare, guardo il rapportare. Egy kis türelmet kérek, az előadóra nézek, a 68-asról, 69-esről eh, is kellene szavaznunk. Megvan? Tehát az 59-es kompromisszumot visszavonták, ez után a 69-es módosító következik. Ezt is, erről is szavaznunk kell. Úgyhogy, ha készen állnak, a 69-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 69-est? Lezárom a szavazást. 30-28 arányban elfogadtuk. 5-18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-21-es mellette ellene az 520-as okafogyottá vált, tehát az 521-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Öt 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 528-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 529-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 530-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 531-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor most az 532-es, 533-asról együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 534-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 534-es. Aztán le is zárom a szavazást. 24 mellette, 34 ellene. Ezt elutasítottuk. 5.35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5.36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadva 530 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 541-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 543, 544 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 70-es eh, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tartózkodók elfogadva. Jó, ezt ellenérizzük. Tehát 547-es eh, szavazást megnyitom. Votazione chiusa. 32 a favore, 28 contrari, approvato. 32-28 arányban elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Együtt az 548 és az 549 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 551 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 552 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 553 és 554 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73 557 és 558 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva, 561 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 562-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 563 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 564-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 565-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 566-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 567-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 568 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 569 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 570 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 571 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 572 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 573 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 574-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 575-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva 576-os mellette ellene tartózkodók elfogadva 577-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 578-as mellette ellene tartózkodók elfogadva 579 mellette ellene tartózkodók elfogadva 580 mellette ellene tartózkodók elfogadva 70, bocsánat, 83-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 584 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 585 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 586-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 587-es mellette ellenet tartózkodók elutasítva. 588-as mellette ellenet tartózkodók elfogadva együtt a 77-es és az 589-es mellette ellene tartózkodók 78-as mellette ellene 78-as újra szavaztatjuk, 78-as mellette, ellene, nem géppel, tehát 78-as géppel szavazunk, megnyitom. Chiusa. Lezárom 31-26 ellenében elfogadva. 61-es kompromisszumos mellette ellene tartoskodók elfogadva. 593 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 567-es mellette ellene az elnök rosszul mondta a számokat, tehát 597-es következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 602 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Együtt veszük a 79-et és a 603-at, mellette ellene tartózkodok elfogadva. 6-4 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 6-5 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ellenőrzik a 605-öt? Jó, gépen megnyitom a szavazást a 605-ről. de valójában ez fogyottá vált, úgyhogy nem kell róla szavazni. Tehát a 600 kapcsolatban nem is kellett szavaznunk. 80-as mellette, a 606-ossal együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 609-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 600 11 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 611-et géppel. Bene, votazione chiusa szavazást lezárom. Van tatto contrari, respinto. 8-48 arányban elesett a csatában. 61 mellette ellene, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 62-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-14 mellette ellene tartózkodók elutal, elfogadva 6 bocsánat, 64-es mellette ellenen tartózkodók elfogadva, 621 es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 6-22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 623 as mellette ellene tartózkodók elutasítva, együtt a 624-es, a 625-es és a 626-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 67-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 633 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 635-ös mellette ellene tartozkodók elutasítva. Együtt veszik a 636-ot a 637-tel, mellette ellene tartozkodók elfogadva. 638 együtt a 39 és a 40-nel, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kompromisszumos 68 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 645-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 646-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 654-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 655 és 656 együtt mellette ellenen tartózkodók elutasítva, 657 mellette ellenen tartózkodók elutasítva, 658 mellette ellene tartózkodók elutasítva, együtt veszik a 85-öt, a 659-et és a 660-ast, mellette ellenen tartózkodók elutasít, bocsánat, elfogadva. 662 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 663 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 664 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 665 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 666 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 667 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 668 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 69-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 671-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 672-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 70-es módosító kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva most pedig együtt vesszük Vagy ezek kiestek? Ezek kiestek, mondja az elnök. Tehát ugrunk a 677 esen mellette ellene tartózkodók elfogadva 678 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 679 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 680 mellette, ellene tartózkodok leszavaztuk, 89-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 681 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, kompromisszumos 71-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadva, 685-ös mellette ellenálltartózkodók elfogadva, 72-es kompromisszumos mellette ellenálltartózkodók elfogadva, 91-es mellette ellenálltartózkodók elfogadva, 689-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 690 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 73-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodok elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodok elfogadva. 90, bocsánat, 74-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodok elfogadva. 700 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 702 mellette ellene tartózkodok elfogadva ezt leszavaztuk. 703-as mellette ellenem tartózkodók leszavaztuk, 75-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93-as 706-os és 707-es együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 709-es mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 710 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 711 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 713 mellette ellene tartózkodók elfogadva 715 mellette ellene tartózkodók elfogadva 94 és 716 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva, 96-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 76-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, 76-os kompromisszumos szavazást megnyitom géppel. A szavazást lezárom. 32-27 arányban elfogadtuk. ...723 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 724 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 725 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 77-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 728-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 729 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 730 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 731 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 99-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 732 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 733 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 734-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 737-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 736-os mellette ez már tartózkodok elutasítva. 737-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 738 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 739 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 740 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 741 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 742 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 744-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 745-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 746-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 78-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodó elfogadva. Sorry. 747-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 79-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 751 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 752 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 753 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 754-es mellette ellene elutasítva, 755 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 101-es. Tartózkodók elfogadtak. 102-es, 102-es következik mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 103, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 104 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 105 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 760 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 106 mellette, ellene tartózkodok, elfogadok. 761 mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 762 mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 763 mellette ellene tartózkodok, elfogadok 764 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 765 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 766 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 767 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 768 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 769 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 770 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 771 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 773 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 80 es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 777-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 778 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 778 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 781-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 782 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 783 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 784 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 81-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 787 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 788 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 789 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 82-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 791 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 792 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 793 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 794 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 795 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 796-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 797 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 798-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Együtt szavazunk 799 és 112-ről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 800 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 801 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 83-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 803 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 804 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 115 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 117 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 806 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 807 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 808 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 809 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Együtt szavazunk a 810 11 ből mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 813 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 814 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 815 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 119 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 816 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 817 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 818 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 819 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 120 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 820 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 821 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 121 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 84-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 824 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 825 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 1 827 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 828 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 829 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 830 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 831 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 832 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 833 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 834 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 835 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 837 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 839 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 85-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 843 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 844 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 845 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 846 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 847 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 848 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 849 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 851 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 852 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 853 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 856-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 855 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 857 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8 86-os kompromisszum, 86-os kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 87-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Együtt szavazunk a 866-ra és a 867-ről. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 868 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 88-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 871-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 872 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 873 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 875 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 126-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 127 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 128 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 129 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 130 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 131 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 132 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 133 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 134 mellette, ellene tartózkodok, elfogadott 135, mellette ellene tartózkodok, elfogadott 136, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 137-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 138 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 139 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 140 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 141 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 145-ös mellette 145-ösnél tartunk mellette, ellene tartózkodok, elfogad 146 mellette ellen tartózkodók elfogad 147 mellette, ellen tartózkodók elfogad 148 mellette, ellen tartózkodók elfogad 149 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk 150 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk 151 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk 152 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk 153 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk 154 mellette ellene, tartoz, mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 879 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Együtt a 880 és 881 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 882, 863 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 884 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 155 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 156 és 885 együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 886-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 887 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 157-888 együtt mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 89-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 895-ös mellette 895-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 896-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 100 59 mellett ellen elfogadtuk, 897 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 898 es mellette ellene tartózkodók elfog, elutasítottuk, 899-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 900 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 901, 901 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 902 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 903 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 904 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 905 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 906 mellene, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 907 908 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 158 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Együtt a 909-910 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 912 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 163 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 914 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 916 mellette kis probléma. Meg kell fordítani a szavazást. 90-es kompromisszumban szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9.16-os okafogyottá válik. 9.17-es következik. 9.17-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene tartózkodók, 167 mellette, ellene elfogadtuk. 168-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 169-es mellett ellene tartózkodás. Azt ellenőrizzük a 168-ast? Nos, akkor ellenőrizzük. Tehát a 168-ast ellenőriztük, lezárom a szavazást, 28-29 arányban ezt tiszteletben kell tartanunk, tehát elutasítottuk. 28-29 arányban. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 170 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 171-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. os 176-os következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 178-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, ezt ellenőrizzük, akkor a 183-ast. Igen, valószínűleg igaza van. Én hibáztam. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 18 ellene. Jól számoltam, csak rosszul fogalmaztam. Hát ez a 183-as volt. 185-ös következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 187 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 189 mellette ellene, 191-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 192-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 193-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. És mi van a 195-össel? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 195-ös, 197-es együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 199-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 204 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 207-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A tízes kompromisszumosról van szó. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 32-en ellene, tehát ez elesett. 2.11-es következik mellette ellene tartaszkodás elutasítva. Nem 2.11-es megelőzi a 2.12-est, mert a 10-es kompromisszumot leszavaztuk. Tehát először a 2.11-ről szavazunk, ezt is elvetettük, tehát a 2.12-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 213-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 214-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 215-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 216-os és a 217-es együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva 218-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 219-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 226-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette tehát a komprom, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 229-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 235-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 240-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 241-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 242-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 244-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 245-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 246-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 252-es módosító mellett, és a 253-as, 254-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 263-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 264-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 265-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 266-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 267-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 268 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 269-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 271-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 272-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 273-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 274-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 276-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 277-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 270 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 280 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 281 mellett ellene tartózkodók el, elfogadva, 282 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 284-es mellette, 284 mert a kompromisszumos ö, kiesik, 284 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 285 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 286 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 287 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 288 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 289-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 290 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 291 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 294 295 és együtt mellett ellen elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 296-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 297-es kompromisszumos ugye kiesett, mellette ellene tartózkodok, elutasítva 20-as módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodok elfogadva, 303-as mellette ellene tartózkodok elfogadva, és végszavazás elektromos úton géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. favore, 24 contra. 33 igen, 22 nem ellenében egy tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevőnek, mindenkinek köszönöm a türelmet. Cikeó asszony, nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony. szeretnék gratulálni a politikai frakciók munkatársainak. Nagyon sok ülés volt, nagyon sok munkát végeztek. Hangsúlyoznom kell, hogy sajnálkozom afölött, hogy eh, az, ahogy dolgoztunk, nem volt feltétlenül a legjobb módszer. A szavazólista este változott, a kompromisszumos módosítók egy részét visszavonták, és néhány politikai frakció ugyan aláírt eh, bizonyos kompromisszumos módosítókat most ellenük szavaztak. Eh, ugyanez a megfigyelés más módosítókra is igaz sajnos talán azt kellene mondanom, hogy nem a legjobb módszerrel dolgoztunk, és remélem, hogy a jövőben elnök asszony a koordinátorokkal együtt egyfajta időkorlátot szabunk majd, hogy mikor lehet még legkésőbb változtatni a szavazólistán. Mindenesetre köszönet mindenkinek az elvégzett munkáért a szocialista párt nevében. Kelly, annak adom meg a szót. Mm. Köszönöm, elnök úr elnök asszony. Először is szeretnék köszönet mondani a kollégáknak. Sok energiával és türelemmel eh, szavaztunk egy ezres listát végig, és mindedig rendkívüli figyelemmel koncentráltak. Eh, elnök asszony, köszönöm a nagyon eh, hatékony levezetését a szavazásnak. Pillárnak is köszönöm szépen, koordinátorunk és tanácsadónk voltak ebben az ügyben és köszönet mindenkinek, hogy ilyen sok módosítót elkészítettek. Úgy gondolom, hogy nagy idő zavarban voltunk, tulajdonképpen végső sorra mi vagyunk a legfontosabb, a vezető véleményformáló bizottság ez, ebben az ügyben, úgyhogy bizonyos kompromisszumos megoldásokkal komoly munkát kellett végezni kis idő alatt. Úgyhogy ahhoz képest, a kis időhöz képest ez volt az igazi nehézség. Ennek ellenére nagyon sok vitát folytattunk, a árnyékentéstevők nagyon sokat dolgoztak, keményen dolgoztak, és nagyon világos álláspontok alakultak ki. A bizottsági szinten erre van szükségünk, erre volt szükségünk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett ebben, és még egy dolgot megígyeznék. Biztos vagyok abban, hogy engem bárki bármikor megtalálhatott. Körülbelül 200 ülésem volt ebben az ügyben és senki sem befolyásolt jobban, mint bárki más. Ez a nagy cégekre, KKV-kre, fogyasztói csoportokra, egyéb képviselőkre, bizottsági dolgozókra egyaránt vonatkozik. Úgy gondolom, hogy mindent a lehető legjobban csináltunk elköteleztük magunkat amellett, hogy a lehető legjobb eredményt ki. Úgy gondolom, hogy jó eredményt értünk el. Köszönöm. And, uh, I'll buy you all a... És uh, mindenkinek jár egy uh, flaska Guinness, ha van egy kis idejük. Köszönjük szépen, Kelly úr! A képviselőket szeretném még egy dologra emlékeztetni. Március 18-án délelőtt lesz a következő ülésünk, ez folytatódik másnap egész nap. Közben február 21-én csütörtökön lesz egy szeminárium, 15 órakor kezdődik, 8 tagjelölt, illetve potenciális tagjelölt országgal, bárki részt vehet rajta. Köszönöm szépen.